következő napirendi pont Legrip asszony és Aréna asszony jelentése az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások. Legrip asszony helyett Koretsa Bilt asszony fog beszélni. Köszönöm. Elnök asszony, biztos asszony, le Grip társraportőrrel együtt nagy örömmel ismertetjük a prioritásokat az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottság 61. ülésszakára vonatkozóan. Nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget, hogy kiálljunk a nők méltósága mellett a sztereotípiák és a diszkrimináció ellen a retorika helyett tettekre van szükség, sokkal több teendőnk van még, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nemek közti egyenlőség megvalósuljon. Hangot akarunk adni különösen azoknak a millióknak, nők millióinak, akiket kizárnak, marginalizálnak, akik migránsok, menekültek, fogyatékkal élnek, egyéb problémáik vannak, és legfelsősorban fel kell lépnünk az erőszak ellen. Zéró toleranciát kell a szexuális abuzós, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság vonatkozásában bevezetni. Nagyon sok nő és leány rabszolga minden egyes ilyen történet szívszorongató, ezért azt várjuk el, hogy az isztambuli egyezményt minden állam, tagállam eh, ratifikálja. Szintén fontos, hogy eh, hozzáférést adjunk az iskolai rendszerhez minden nőnek és lánynak. Elő kell mozdítani a munkaerőpiaci helyzetét a nőknek. Elő kell mozdítani a vállalkozási hajlandóságukat a nők hozzájárulhatnak a növekedéshez. Fel kell számolni a fizetésbeli különbségeket. Egyenlő munkáért, egyenlő bért. A döntéshozatalban mindenhol legyen egyenlő a nők képviselete. Közös felelősségre van szükség a magánélet és a munka közti egyensúlyra. A, fiú, a lányok és férfi, a lányok és nők számára lehetővé kell tenni az egészségügyi ellátáshoz, beleértve a reproduktív jogokat felölelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Meg kell mutatni a világnak, hogy felelősek vagyunk és hitelesek vagyunk, amikor nők és lányok jogairól beszélünk. Az amerikaiak úgy tűnik, hogy visszavonulóban vannak a globális felelősségvállalástól. Az EU-nak kell betölteni a helyét. Az amerikaiak nem támogatják a multilateralizmust, az Európai Uniónak kell megsegítenie a nemzetközi együttműködést. Úgy tűnik, hogy Amerika hátat fordít a nők és lányok jogairól jogainak e, Európának fel kell lépnie a nemi egyenlőségekért. Elutasítjuk az a közelmúltban életbe lépett e, szabályt, amely alapján felfüggesztik az amerikai finanszírozást minden olyan szervezettől, amelynek bármi köze van a terhesség megszakításhoz, és ilyen információkat ad e, ez gyakorlatilag alása az amerikai szerepvállalást Ázsiában, Afrikában, Latin Amerikában. Nagyon sokan fordulnak Európához most segítségért. Az ENSZ-től hallunk ilyeneket, az ENSZ egyezmé, e, e, ügynökségektől, különböző jótékonysági szervezetektől, hogy töltsük be ezt az űrt. Nekünk meg kell hallanunk ezeket a kéréseket, és én üdvözlöm a holland kormány döntését, hogy az amerikai megvont támogatások helyett pénzt ad, eh, a belgák pedig március másodikán donorkonferenciát tartanak. Felszólítunk mindenkit, hogy csatlakozzanak ezekhez a kezdeményezéshez, és így mentsük meg több százezer lány és nő életét. Az új amerikai szabályoknak komoly következményei vannak. Mindjárt befejezem, elnök asszony a szülés előtti, szülés utáni egészségügyi ellátása, megerőszakolt anyáknak nyújtott segítség. Ha ez elmarad, akkor a szülésbe és a komplikációkban nagyon sok nő fog belehalni. Én azt szeretném, hogyha a szexizmus és a trumpizmus ellen fellépnénk, és támogassuk a nők menetelésének mozgalmát Amerikában. Köszönöm szépen. Arena asszony kapja meg a szót négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A negyedik világkonferencia nők helyzetével foglalkozott 2015-ben Pekingben, és ez egy valós fordulóba, fordulópont volt a nők és a férfiak közötti egyenlőséget illetően. Egy nyilatkozat is született, amely a nők helyzetének autonómiáját próbálta elérni, és így az egyenlőséget promotálja. 2015-ben üdvözöltük az eddig előre, eddig tett lépéseket, világszinten. Azonban az ENSZ tagállamai értékelést készítettek, új intézkedéseket hoztak annak, ellenér, annak érdekében, hogy az egyenlőséget érvényesíteni tudják. Mégis 2017-ben azt látjuk, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség, és ugyanígy a nők jogai ismét megkérdőjeleződnek. A világban azt látjuk, hogy sérülnek ezek az értékek, Európa és ENSZ, az ENSZ erőfeszítései. Regressziót tapasztalunk tehát, és ezzel nem fel kell lépni. Az ENSZ bizottságának 61. évfordulóján itt az Európai Parlamentben azt kérjük tehát, hogy a tanács megfelelő lépéseket hozzon a nemzetközi szintéren, föllépjen a nők és a férfiak egyenlősége érdekében, ahogy ezt mindig is megtette európai szinten. Itt az oktatásra kell nagy hangsúlyt helyezni, a nők elleni erőszak, illetve az isztambuli egyezményre gondolok. Oda kell figyelni a reproduktív jogokra, illetve a szexuális oktatásra is. A mentességre a munkaerőpiacon, illetve a politikai életben, és ugyanígy megfelelő pozíciót kell betölteniük a társadalomban. Tisztelt kollégák, most a 61. ülés alkalmával fölhívnám a figyelmet Trump elnök intézkedéseire, akik fölfü, aki fölfüggesztette azon civil szervezetek munkáját, amelyek családtervezésben segítenek, illetve az abortusz területén tevékenykednek. Fölhívom a figyelmet a nők jogaira, hiszen eh, itt az egészségügyi kérdésekben, a gyermekek egészségének kérdésében, mind eh, ezen területekre mind kihatással van az, hogy hogyan bálunk a nőkkel. Tisztelt kollégák! El kell ítélnünk a Trump vezetést a gazdasági protekcionizmus területén. Amikor a gazdaságról van szó, akkor mindenki fölemeli a hangját, és azt mondja, hogy hát mi történik az Egyesült Államokban. Azonban, amikor az emberi jogokról van szó, vagy a nők jogairól, akkor csendben maradunk. Pedig itt is föl kell emelnünk a hangunkat, és ki kell mondanunk, hogy a Trump vezetés lépései nem elfogadhatóak. Európa éllovasa kell, hogy legyen ennek a harcnak egészen egyszerűen azért, mert meg kell, hogy mutassa, hogy az alapvető jogok megőrzésének pillére, és itt az emberi jogokról van szó, az emberiség felét pedig a nők teszik ki, ezért azt kérem, hogy követeljük azt, hogy a tanácsban is érvényesítsék a nők jogait. Köszönöm szépen. Rátérünk a, a spontán felszólalásokra. Csaba úr következik egy percben.

2017-ben a tagállamok még mindig nem érték el a nemek közötti egyenlőséget. Jó lehet, ez alapvető emberi jog, és az egyik sarkköve a fenntartható és békés világnak. Az előrehaladás lassú volt és egyenlőtlen, vannak még hiányosságok, a diszkrimináció is még érvényesül, és a szegénységgel szembeni küzdelem is legalább ennyire fontos a növekedés biztosítása érdekében. A nők körében a vállalkozás egy nagyon fontos lenne globális szinten a nők, világszerte nagy mértékben hozzájárulnak a gazdasághoz, munkahelyeket teremtenek. A recesszió idején azonban elsőként a nőket érintik a hátrányos hatások. A munkanélküliség 27%-a körülben. Az ő körükben sújtott leginkább a válság. Az Európai Uniónak minden intézkedés lépés meg kell ragadnia, hogy a klissékkel szemben feljépünk, amelyek a nőket sújtják. Nem tudom, a fordítással van-e probléma. A német kabin hall minket, kérem ellenőrizzük. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos asszony. Az ovális irodában ülnek olyanok, akik szeretnék befogni a szánkat, és megkötni minket, és megfosztanak minket a jogainktól. Ugyanakkor viszont mi nem fogjuk be a számunkat, szánkat, nem fogjuk elveszíteni a lelkesedésünket, és megvédjük a nők jogait, hiszen ezek alapvető emberi jogok és minél nagyobb nyomást igyekeznek ezek az emberek ránk gyakorolni, annál erőteljesebben lépünk fel, nem csak itt a parlamentben, hanem világszerte az utcákon is. És csak egységesen tudunk konkrét lépéseket kikényszeríteni a kormányainktól. Felelősen kell cselekednünk, és azért felszólítom az európai kormányokat, hogy a Dán, a holland, a belga és a svéd kormány kezdeményezését kövessék, a globális szabályozás érdekében. Nem lankadunk, most kezdtük meg ezt a fellépést, és folytatni fogjuk. Köszönöm. Thank you. Madam... Köszönöm szépen. Sevrebo asszonynak adom meg a szót. Děkuji. Dámy a pánové, tato zpráva obsahuje řadu dobrých doporučení. A jelentésben számos hasznos és jó ajánlás került megfogalmazásra a nők jogainak, gazdasági függetlenségének biztosítása érdekében, az erőszakkal szembeni fellépés érdekében. Ugyanis a nők esnek leginkább még mindig áldozatául az emberi jogok megsértésének, és ezt a menekült kérések, kérelmek esetében is láthatjuk. A nők nagyon fontos szerepet játszhatnak a konfliktusok és a háborús ütközések felszámolása tekintetében. És nem tudok ahhoz hozzájárni, hogy univerzálisan szabályozzuk a reproduktív jogokhoz való reprodukcióhoz való jogot illetve a szexuálisan továbbított betegségek tekintetében. Predsednice, kao ženi koja radi u okruženju u kojem uglavnom prevladavaju muškarci. Köszönöm szépen. Egy olyan környezetben, ahol többségben vannak a férfiak, nagyon is uh, időszerű foglalkozni ezzel a kérdéssel. a nők helyzetét előre kell mozdítani. Fontosnak tartom azt, hogy minden nő és minden lány ugyanolyan lehetőségekkel rendelkezzen. Gondolok itt a fizetésre, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférésre, mint a férfiak. Nagyon szeretném, hogyha a mezőgazdaságban betöltött szerepüket is elismernénk, illetve segítenénk őket, védeni kell a nők helyzetét ebben az ágazatban is. Azt kérem, hogy utasítsuk el ezt a módosítót, amely amely az állam, az adófizetők pénzéből támogatná az abortuszt. Szerintem ezzel a kéréssel nem segítjük a nőket. Fontos az egyenlő bánás. Closed and we will vote. Holnap kerül